Hello, colleagues. Maybe if you would like to take place. Kedves kollégák, kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. És akkor elkezdhetjük eszmecserénket. Tehát szeretném üdvözölni Vitenis Andriukatis, az egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztost. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és tájékoztat minket azon bizottsági javaslatról, amelynek témája az egészségügyi technológia értékelés, ami számunkra is nagyon érdekes és fontos téma. És tudom, hogy a bizottsági számára is nagyon fontos téma ez. A szociáldemokraták fognak ebben a témában jelentést készíteni, egyelőre még nem tudjuk, hogy ki, de ez is azt jelzi, hogy nagyon fontos számunkra ez a téma, és természetesen a lehető leghamarabb el akarjuk kezdeni önökkel a munkát. Tudom, hogy önök is szeretnék még a ciklus vége előtt elfogadni ezt az anyagot, ezért kérem most önt, hogy tájékoztasson minket erről a javaslatról, majd pedig a kollégák kapnak szót. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Valóban nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide a szakbizottsághoz, hogy ismertessem önökkel ezt a nagyon fontos jogalkotási javaslatot, amelynek célja, hogy az Európai Uniós együttműködését megerősítse az egészségügyi technológia értékelés területén. Hosszú út vezetett idáig. És nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig, ami nagyon bátorító számunkra. 20 éve zajlik az önkéntes együttműködés ezen a területen, illetve nagyon fontos belső együttgondolkodási folyamat zajlott a bizottságban, és ezután pedig a bizottság elfogadott idén, január 31-től egy e-, egészségügyi technológia értékelési javaslatot, ami nagyon fontos lesz a tagállamok számára, és természetesen az ágazat számára. A bizottság elősegíti az objektív és bizonyítékon alapuló értékelést az egészségügyi technológiák terén az egészségügyi technológia alatt több dolgot is értünk, beleértve a gyógyszereket, orvostechnikai eszközöket, in vitro diagnosztikai eszközöket, és ezekre szeretnénk központosítani. Szeretném pontosítani már a kezdetektől fogva, ugyanis azt tapasztalom, hogy időnként ez nem egyértelmű, hogy mire vonatkozik egészen pontosan a HTA rövidítés tulajdonképpen az egészségügyi technológiák forgalmazás utáni szakaszáról beszélünk. Itt valójában annak értékeléséről van szó, hogy ezek a termékek és intervenciók hogyan működnek a való életben. A HTA esetében nem a gyógyszer hatásosságát vagy egy eszköz teljesítményét vizsgáljuk, hanem hogy milyen terápiás többletértéket képvisel a meglévő kezelési technológiákkal szemben. A HTA esetében arról beszélhetünk, hogy az adott termék többletértékét értékeljük, és összehasonlítjuk más technológiákkal. Végül ez a nemzeti egészségügyi hatóságok számára ahhoz nyújt segítséget, hogy a valóban innovatív technológiákat azonosítsák, és a megfelelő döntéseket hozzák a betegek érdekében. Alkalmanként látunk innovációt, de az csopán tervként elméletben valósul meg, a valóságban nem. Mi pedig a HTA segítségével a való életbe szeretnénk áthelyezni ezeket az innovációkat. És elősegíteni a, bizot, a betegek hozzáférését az innovatív egészségügyi technológiákhoz, ugyanakkor viszont hozzájárulni az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságához ahogyan az Európai Unió HTA hálózatának eh, hálózata megfogalmazta, a HTA-t két területre lehet felosztani, a klinikai és a nem klinikai területre. Konkrétabban kilenc álláspont tapasztalható. Itt a klinikai hatékonyság esetében ilyenekről beszélhetünk, mint az egészségügyi probléma és a jelenlegi technológia, illetve vannak nem klinikai területek is, mint például a gazdasági, szociális, etikai szempontok. Az értékelésre több példát is említhetünk, egyesek az Európai Unió egészségügyi technológia értékelési közös intézkedésének köszönhetően valósultak meg. Ide tartozik például a rák kezelése, illetve a vakcinák kidolgozása. A HTA-t rendszeresen végzik nemzeti és regionális szinten több mint 50 igazgatóság által 26 tagállamban, amelyek különböző módszert használnak, különböző eljárásokat és eszközöket. A gyógyszerek esetében a tagállamok klinikai értékelést végeznek már a forgalmazás engedélyezése után. A HTA az, egész, az orvostechnikai eszközök esetében unió szinten korlátozottabb mértékű. A CE, CE jelzést Európai Unió szinten adják hozzá a termékekhez, és 21 tagállam rendszeresen értékeli az orvostechnikai eszközöket. Általánosságban azt láthatjuk, hogy a jelenlegi HTA eljárások eléggé töredezettek az Európai Unióban, és ez a tagállamok számára is komoly kihívást jelent. Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció során sikerült az érdekelt felek véleményét meghallgatni azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz az együttműködés ezen a területen 2020 után. Több mint 200 választ kaptunk, e, ennek 50%-a az iparág részéről, 25% pedig az egyének a magánszemélyek részéről. 85%-a válaszadóknak úgy gondolta, hogy az Európai Uniós együttműködés a HTA területén hasznos, vagy valamilyen mértékben hasznos és miután a, a javaslat elfogadása került, nagyon örömmel jelenthetem be, hogy az érdekelt felek üdvözlik ezt az új kezdeményezést jövőbeli együttműködés különböző módozatait vizsgáltuk a jobb jogalkotási folyamat keretében, és számos tanulmányra is adtunk megbízást annak érdekében, hogy a jogi javaslat hátterét biztosítsuk. Jól lehet, nagyon sok sikeres együttműködésre látunk példákat, nagyon sok hiányosság is van, eltérőek a módszerek, az eljárások, és hiányzik a fenntarthatóság a jelenlegi együttműködési modellben. Ezekkel a hiányosságokkal foglalkozni kell, és az volt a meggyőződésünk, hogy a jelenlegi együttműködési modell nem nyújt elegendő eszközt arra, hogy ezeket a problémákkal szembenézünk. A bizottság javaslata pedig a korábbi felhívásokra reagál az Európai Parlament részéről, és itt külön az állásfoglalásokra utalnék, amely a gyógyszerekhez való hozzáférést ről szólt, és önök konkrétan azt ajánlották, hogy a HTA eszközeit és módszertanait harmonizáljuk, összpontosítsuk a gyógyászati aspektusokra, és hogy tegyük kötelezővé a relatív hatékonyság értékeléseket. És ez nagyon is összhangban áll a bizottság saját gondolkodásmódjával. Ezért szeretném őszinte köszönetemet és hálámat kinyilvánítani a parlament és az ENVI szakbizottság felé, ugyanis az önök támogatása nagyon fontos volt számunkra az elmúlt években, és nagyon fontos volt az inputjuk számunkra. Egy rövid eh, áttekintést adnék most a tényleges javaslatról, amelyről majd részletesen is fogunk beszélni. Az önök javaslataival összhangban a klinikai aspektusokra összpontosítunk. Most... E- a legtöbb hozzáadott értéket tudjuk elérni közös eljárások és metódusok bevezetését jelenteni az EU egészén, valamint a tagállamok közösen tudnak négy területen dolgozni, együttműködni. Először is a közös klinikai értékelése a gyógyszereknek és egyes eszközöknek. Másodszorban közös tudományos konzultációk úgy, hogy a technológia fejlesztői testület a bizonyíték alapú követelményeket tudjanak megismerkedni a klinikai értékelés érdekében. Aztán a Horizon Scanning, az a beinduló felemelkedő technológiákra való felkészülés, az egyes testületek részéről az ígéretes technológiákra. Aztán köz, önkéntes együttműködés a javaslat kötelező hatáján kívül például te, egészségügyi technológiák területén, a gyógyszerezeti eszközökön túl. A fő ö, lényege a javaslatnak az, hogy egy olyan jogi és szervezeti keret álljon fel, melyek régen a tagállamok közösen tudnak klinikai vizsgálatokat végezni új, innovatív technológiák bevezetésével összevetve a már alkalmazottakkal. A közös eh, értékelés olyan gyógyszerek tárgyában kell lefolyjon, ahol az Európai Unió köz, eh, piacraviteli engedélye érvényesül, új ö, eh, ö, molekulák vagy új alkalmazás tekintetében a gyógyszerészeti eszközöknél csak bizonyos magas kockázatú termékekre korlátozódik ez az új rendelet alapján. Így a háttértestületek a tagállamokban tovább válogatják majd az termékek egy alcsoportját, amelyeket aztán közös klinikai vizsgálatnak vetnek alá. Ez a válogatás megállapított kritériumok alapján történik. Például a nagy fontosság, közegészségügy, EU szert érvényesülő egészségügyi rendszerek szempontjából. A kulcselemek a javaslatban a következő, hogy biztosítsuk, hogy a tagállamok egyenlítsák az együttműködést, biztosítsuk a magas minőséget, az outputok tekintetében. A közös kinélkövizsgálatok segítik majd a tagállamok munkáját nemzeti HTA folyamataikban ám a tagállamok továbbra is ellátják saját feladataikat az értékelés tekintetében, gazdasági és más nem klinikai aspektusok tekintetében, amelyek inkább összefüggés specifikusak és inkább a tagállami döntéshozatal tárgyai kell legyenek a tagállami a szervezetek. Ö, közös munkát kell értékelni, és együtt kell döntsenek a koordinátorási csoportban. Minden tagállam képviseletet kap ebben a csoportban, és egyenlő szavazati joggal bírnak. Tisztelt képviselők, elnök asszony, nagyon remélem, hogy osztják azt a nézetemet, miszerint ez a javaslat kiegyensúlyozott pragmatikus módszertant ötvöz, amely figyelembe veszi az egyes technológiai ágazatok sajátságos elemeit. És ez tükröződik a fázisos beléptetésben amelyek révén a tagállamok az új rendszerhez igazodhatnak megfelelő időtávon, és fokozatosan tudnak csatlakozni átment időszak után a folyamathoz. Így a tagállamok összeszervezhetik forrásaikat és szakértelmeiket, ez javítja majd a minőségét is, a hatékonyságát is, meg a koherenciáját is ennek a munkának, és végül, de nem utolsó sorban segíti az átláthatóságot és a releváns stakeholderek, például a betegek és a klinikai szakértők bevonásával is. Így az előreláthatóság is javul, az innováció, a kutatás is javul, amely hozzáadott értéket hoz a betegeknek, és végső soron az innovatív technológiák elérhetőségét javítja az EU betegek számára hiszen a betegek alkotják a lényegét, a szívét és a lelkét ennek a javaslatnak, amely egy hatékonyabb, átláthatóbb, eredményesebb EU technológiai értékelés kereteit kívánja meg. Ez az új modell az együttműködésre, az innovatív technológiákhoz való jobb hozzáférés segítje, amely révén a betegek a lehető legjobb ellátást kapják sajátságos igényeik alapján. Mint tudják, az elmúlt két hónapban több kétoldalú találkozót tart, tartottam 27 képviselővel ebben a házban, hogy jobban el tudjam magyarázni a javaslatot, és meghallgassam azokat az előzetes véleményeket, amelyek már kialakultak az önök részéről. Ezen eszmecserék és kérdések, válaszok alapján szeretném hangsúlyozni a következőket. Először is, igen, a részvétel is, meg a közös kutatásban volt részvétel kötelező kell legyen. Azért, hogy elkerüljük azt, hogy a tagállamok a, megismételjék a már elvégzett vizsgálatok, vizsgálatokat, így csökkentsük a munkaterheket. Másosabban szeretem eloszlatni az aggályokat a gyógyszerészeti eszközökkel kapcsolatban, mert hogy a javaslat nem akar semmi új követelményt bevezetni a technológiai fejlesztőkkel szemben, ha ezek már nincsenek megállapítva tagállami szinten. Mi több, el elkerüljük a bizonytalanság kialakulását, sőt, a nem szükséges igazgatási terheket a szereplők vállán, ha már életbe léptek meg szabályok. Végül pedig a javaslat egy decentralizált a piaci hozzáférési utat tesz lehetővé ezen eszközök tekintetében. Harmadsorban a javaslat költsége körülbelül 13 millió euró volna, európai finanszírozásból évente, amennyiben teljesen feláll a rendszer. Ami a tagállamokkal való kapcsolatokat illeti, több szakminiszterrel találkoztunk, hogy bemutassam nekik is a javaslatot. A bolgár elnökséggel is találkoztunk, és ez megtörtént az első tanácsi szakértői csoport ülése, ahol általában jól fogadták a javaslatot. Sajnálatosan mondom csak két ülést szervezünk a következő hónapokban, holott azt remélem, hogy nyár előtt több ülést tudunk majd szervezni eszmecsere, az eszmecsere folytatására. Tisztelt Hölgyeim várom a konstruktív együttműködéseket, hiszen közös cél, hogy a betegek érdekében Európa szerte sikerre vigyük ezt a kezdeményezést, ezért várom, hogy a parlament kinevezze lehetőleg hamarabb a jelentéstevőt és a társjelentéstevőket, és mielőbb elkezdhessen a gyümölcsöző eszmecsere. Számítok a parlament támogatására, hiszen célunk az, hogy ezt a jogszabályt tető alá hozzuk még 2018 előtt, az európai választások előtt. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Now... Köszönöm, biztos úr. Most akkor lehet kérdezni. A koordinátorokkal kezdenénk. Mindenke, mindenkinek két perc van. Lize úr. Köszönöm. Örülök annak, hogy a javaslat végre elkészült. És lényegileg támogatom. Hiszen elég régóta várunk rá Fontos, hogy a kettős munkát elkerüljük, kösötje hogy a végre belátják, hogy hatékonyabban lehet ezt megszervezni így, és az ipar számára is fontos a kettős munka elkerülése. Három kérdésem van. Elsőként, milyen pontosan tudja meghatározni azokat a határokat, amelyek a közös feladatrendszer tekintetében, az értékelésben fennállnak, és mi marad a tagállam feladat körében. Ezt kéne precízebben meghatározni szerintem. Második kérdésem. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak arról a kérdésről beszéljünk, hogy mi lesz klinikai értékelés tárgya az engedélyezés után, hanem hogy jobb együttműködés az EMA és a HTA hatóságok között, és a 12-es 13 cikkben tudományos konzultációt is javasolnak. Ám lehet, hogy a befektetéseket, beruházásokat célirányosabban is lehetne irányítani úgy, hogy igazi hozzáadott értéket hozzanak, és az ipar időben tudja, hogy mibe finanszíroz, mi, mi az, amit finanszíroznak majd, és hova kell beruházni. A harmadik pont nem látom a javaslatban, és miért nem tartom kielégítőnek a javaslatot még, mert a szakbizottságban és a parlament részéről mindig követeltük azt, hogy az innovációt ösztönözzük az antibiotikumok területén. Kicsit kezdek már türelmetlenné válni, mert a bizottsági elnököt mindig azt mondják, persze fontos téma ez, de konkrét dolog nem történik a bizottság részéről. Kérem a biztos urat, kérdezem, hol tartunk az antibiotikum területén, van-e jogszabályalkotási javaslat a bizottság részéről, naponta kapjuk a korhalást az emberektől, hogy nem vagyunk aktívak, holott ez egy nagyon égető, sürgető kérdés. Thank you very much. Köszönöm szépen, Dália asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, köszönöm, Kajtesz, biztos úr, hogy eljött hozzánk, és ezt a javaslatot ismertette velünk. Nyilván tudja, ez rendkívül fontos téma számunkra. Ugyanis az egészségügyi technológiák értékelése nagyon fontos része lesz a szabályozási rendszernek, mind a gyógyszerészeti, mind a gyógyászati eszközök terén. És mi már egy ideje várjuk a harmonizált EU egészségügyi technológia értékelést. Ez a közelmúltban elkészült európai parlamenti jelentésben is tükröződött, amely a gyógyszerekhez való hozzáférésről szólt. Ragaszkodunk ez a témához, mert hiszük, hogy a harmonizált módszer minőséget javít bizonyos kezelések esetében az EU-ban, ezen kívül olyan helyzetet teremt, amelyben költséghatékonyabb megoldások lesznek, ö, szemben azzal, hogyha ugyanazokat a technológiákat minden tagállam kikísérletezné. Mindazonáltal volna egy-két kérdésem, ugyanis még mindig nem világos, hogy EU szinten ki fogja ezt a munkát elvégezni ön azt említette, és erről már eszmecserét is folytattunk, hogy lesz a bizottság részéről is felelős, de nem tudom, hogy az Európai Uniós áttekintés szempontjából az EMU-t nem veszik be ebbe, és miért döntöttek így. Egy másik dolog, főleg az időzítésről szól, mert a bizottság javaslata későn született meg, szeretném tudni azt, hogy a bizottság hogy fogja biztosítani szerepének felvállalását közvetítőként, hogy elősegítse a folyamat lefolytatását. Tehát mi lesz az önök szerepe a jogalkotás elősegítésében és továbbvitelében. Végül pedig nagyon fontos, hogy a tagállamokat is bevonják ebbe a munkába. Úgyhogy szeretném tudni, hogy milyen meggyőződése rendelkeznek a tagállamok részéről a javaslat témájában, amelyet a bizottság készített. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pieka úr. Köszönöm a szót. Ez a kezdeményezés rendkívüli értékkel bír, és nagyon régóta várunk már rá. Az értékeléshez kapcsolódó minden egyes kérdés, amely a gyógyászati technológiákra vonatkozik. Nyilván szükség van az irányelv változtatására, Egyetértek a részletekkel, amelyek a dokumentumban találhatók, kétségtelen ugyanis, hogy a konszolidáció, a harmonizáció az egészségügyi technológiák terén és az irányelvben már régóta várt dolog a tagállamok részéről. Minden átfedést ki kell kerülnünk, ugyanazon gyógyászati technológiák esetében. Egyértelmű, hogy így csökkenthetők a költségek. Azonban azt is el kell mondanunk, hogy ugyanolyan fontos az, hogy a tudományos kapacitások, a technológiai kapacitások a különböző regionális ügynökségeknél mások és mások, mert másképp finanszírozzák például a szakértőket. Az az eljárás, amelyről ön is szólt, hogy konzultációs tanácsot hoznának részre az ügynökségek számára, és megpróbálnak egy konklúzióra jutni, nagyon jó elképzelés. Azonban vannak még kérdések. Először is a különböző gyógyászati technológiák kiválasztása, amelyeket európai szinten értékelnek majd, illetve melyek lesznek azok, amelyek nemzeti szinten maradnak. Ezek olyan technológiák, amelyek gyógyászati segédeszközökhöz kapcsolódnak, de vannak például a sebészeti terén is ilyenek. Ezek rendkívül fontosak, mert Hogyha gyógyászati eszközökről beszélünk, akkor óriási tárháza van a gyártócégeknek, főleg a KKV-k között. És úgy gondolom, hogy az európai szint itt csak kisebb mértékben fog szerepet felvállalni. Fontosak a gazdasági aspektusok, de a szervezeti és az etikai kérdések is, mert nem minden ország fogja támogatni például egyik-másik technológiát etikai okoknál fogva. Azonban fontos megvizsgálni azt is, hogy hogyan választják ki az innovatív technológiákat. Bár támogatom azt a tényt, hogy az emát nem fogják ebbe bevonni, mert ez nem a legfontosabb kompetenciájának egyike. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos úr. Először az ALDE nevében szeretném megköszönni a kezdeményezést, mindannyian nagyon vártuk már, és egyértelműen üdvözöljük mindannyian általánosságban a, már a meglétét is a tagállamok közében meg kell szervezni ezt egyszerűbbé, hatékonyabbá, európai téve ezeket a tevékenységet. Három kérdésem van az első, az de a e, gyógyszerészeti termékek rendeletében is együttműködött. Európában akkor nincs központi engedélyezés. Vajon ezt e, figyelembe vették-e a tervezetben? A második kérdés a különféle követelmények a tagállamokban, a klinikai tanulmányok tekintetében, a módszertan értékelésben szerintem szélesebb közvita tárgya kell legyen bevonva a demokratikus részvétel révén a parlamenteket a tagállamokban is. Most azonban a szerintem központi kérdésben, a módszertan metodika kérdésében nem a rendelet közvetlen hatályát teszik ezt, hanem a delegált jogi aktus révén. Miért? Harmadik kérdésem pedig, az Európai Bizottság a különféle követelményeket a klinikai adatok tekintetében miképpen tudja a módszertan központos adatbázisa révén megfeleltetni. Thank you, Madam Köszönöm, Konecsne asszony parancsoljon. Osobně ho považuji za krok správným směrem. V podstatě se... Tehát eh, egy lépés ez a megfelelő irányba, ez bizonyal mondható, és ennyiben üdvözlendő ez az anyag. A mi javaslataink és impulzusaink is megjelennek benne, hiszen tavaly foglaltunk el állásfoglalást ebben a témában. Ám az Európai Parlament vajon az egészségügy tekintetében nem kellene gyakrabban javaslatokkal éljen. És nem mindig veszi figyelembe mi az ajánlásainkat a bizottság, és ezt most köszönöm, hogy megtörtént, viszont némileg csalódott is vagyok, mert a pénzügyi költségek tekintetében nem mentünk elég messzire, és persze azt is tudom, hogy a régi tagállamok komoly nyomást gyakoroltak ebben a témában, önmagart a költségelemzéseket a dolog terébe helyezni. Holott a kisebb tagállamok polgárai, mint a saját hazám is, bizony hiányolják majd ezt. Csehországban például nagy gondot jelent a, a gyógyszerek ára. És ezek a, a gyógyszerek megte, árának megtervezésében nem vagyunk elég erős partner mi. Jobb lenne, hogyha közösen tudnánk fellépni az áralkuban. Aztán a paralel, úgynevezett párhuzamos reexport témája, problémája is fontos. A gazdagabb államok a mi egészségügyi rendszereinken gazdagodnak tovább egy gyakorlat révén ezt is figyelembe kellene venni a javaslatban, javíthatnánk a minőségét ezen témák megjelenítésével. Hiszen a célok mindannyiunk számára fontosak. Az egész jogalkotási témát le kéne zárni még ebben a parlamenti ciklusban, ez rendkívül fontos volna. Ezért is remélem, hogy a bolgár elnökség tudja ezt vállalni. Mi a parlament részéről készen állunk erre a munkára, szeretnénk tehát lezárni, támogatjuk ön majd ebben a munkában, reméljük a tagállamokat is meg tudjuk mozgatni, hogy a lehető legjobbat kihozzuk még a ciklus idején ebből. Mert ha így tudunk eljárni, akkor tudnak a tagállamok megfelelő időt kapni arra, hogy kidolgozzák az intézkedéseket. Ez mindenkinek az érdeke. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, uram, hogy tájékoztatott minket erről a projektről. Nem titkolom, milyen fontos ez a téma. És a technológiai és mindenféle téren való változások miatt nagyon sok a kérdés. A módszert illetően kicsit szkeptikus vagyok. Négy különböző területet említett, a gyógyszerek objektív értékelése az egy dolog, a technológiák, amelyet a gyógyszer, az orvosok vagy az ápolók alkalmaznak, ez egy másik dolog. Aztán, ami a közös konzultációt illeti, szükség van arra, hogy a diplomákat is közelítsék egymáshoz. Aztán az egészségügyi technológiákra való rámutatás rendkívül fontos téma amit értékelni fogunk holnap, az nem föltétlenül ugyanaz lesz, mint amit 5 vagy 10 év múlva fogjuk megtenni. És a betegekre való hatása ennek, hogyan is fogalmazak, rendkívül fontos, hogy globálisan legyen értékelve. Az ápolók, a betegek közötti kapcsolat tíz év múlva egészen más lesz és ezt a változást figyelembe kell venni. De vannak még más kérdések is, etikai jellegűek. És amikor tudjuk azt, hogy ez a 100 milliárd eurós piac az, aminek minőséget kell produkálnia, hát nem föltétlenül a betegek fogják ennek az előnyét látni, sem a változásoknak, sem az értékeléseknek, inkább a nagy laboratóriumok, a nagy vállalatok, a nagy digitális cégek, a robotika terén, amelyek ezzel foglalkoznak. Persze segítsük a KKV-kat, mert az egészségügy, az egészség, az ápolás egyforma minőségű kell, hogy legyen nagyjából minden európai számára. De hogyan fogjuk elérni azt, hogy például az ápolók minősítése, végzettsége azonos legyen? Köszönöm szépen! Köszönöm az első kört, úgyhogy most a biztos úrnak adom meg a lehetőséget, hogy válaszoljon a kérdésekre. Aztán majd lesz egy második kör is. Let's start from uh, Peter Liese. Kezdjük Peter liese Hogy hogyan tegyünk különbséget a klinikai és nem klinikai területek között. Ami engem illet, Javaslatunk egyértelműen rámutat arra, hogy a szubszidiaritás elvét követjük, mert amikor olyan lehetőségekről beszélünk, hogy például az árak kérdéséről beszéljünk, a tagállamokat kell bevonni ebbe. Ami az arányosságot illeti, a javaslatunk arányos is. Nem akarunk semmiféle tagállami kompetenciát sérteni. Javaslatunk a belső piaci szabályozáson alapul. És ha ebből a szempontból figyeljük a javaslatot, 114 az Európai Unió megalapításáról szóló szerződés 114. cikkére utalunk. És csak önkéntes együttműködést javaslunk, tehát minden egyes tagállam dönthet a technológiai értékelésről a klinikai vagy nem klinikai területeken, tehát az önkéntesség elvén tehetik ezt együtt is, különösen a ritka betegségek területén, ahol nem olyan sok betegről beszélhetünk EU szerte. És itt csak egyfajta módon lehet gazdaságértékelést elvégezni, hogyha az ember a teljes képet szem előtt tartja. Javaslatunk ezen alapul. Kötelező részvételen, amely kizárólag a klinikai területre vonatkozik, ami nem klinikai, az a tagállamokon múlik. Így egy úgynevezett safeguard klauzát is javasolhatunk egyes sajátos esetekben, ahol újra lehet értékelni a klinikai értékelést, de ezt meg kell indokolni, jelezni kell, és megfelelő kritériumokat tiszteletbe tartani, és további klinikai értékelést végezni, amennyiben tényleg szükségét látják. Hogy a fejlesztőket hogyan tudnánk ösztönözni? Hogy a beruházásokat úgy osszák el, hogy a jövőbeli technológiákra koncentráljanak. Javaslatunkban megvizsgáljuk először is a horizontális scanning lehetőségét, és a fejlesztőknek megfelelő támogatást kívánunk nyújtani, útmutatást biztosítani, abból a szempontból, hogy melyek azok az új technológiák, amelyek kialakulóban vannak. Ami az antibiotikumot illeti, nem igazán vagyok abban a helyzetben, hogy most válaszoljak erre a kérdésre, mert a bizottság még nem zárta le azt a jelentést, amelyben felülvizsgálja az összes ösztönző mechanizmust, amelyen rendelkezünk. Azonban az év végére ez el fog készülni, amikor is megvizsgáljuk a lehetőségeket, feltárjuk a teljes képet, és új kezdeményezéseket fogalmazunk meg. Az emával lefolytattam a vitát azon lehetőségekről, hogy hogyan lehet újabb ösztönzőket bevezetni a tudósok, a fejlesztők számára. Természetesen most már lehetőségünk van arra, hogy megvitassuk ezeket, hogy az ősz folyamán kerekasztal beszélgetést szervezzünk, hogy összehasonlítsuk a különböző ösztönző modelleket, és természetesen nem elfelejtve azokat a lehetőségeket sem, amelyek segítségével az új ösztönző modellek egy új felhasználási formáját is kialakíthatjuk. De várjuk a vég eredményt, amely majd mindezt tartalmazni fogja a jelentésben. Dália asszony kérdéseire utalva, hogy az EMA Miért nem került bele a javaslatunkba? Nos, nyilván tudják. Az Európai Parlament vélemény értelmében új dolgokat nem kell létrehoznunk. Ugyanakkor sok vita folyt arról, hogy az emát bevonjuk be az HDA-be. A javaslatunk arról szólt, hogy legyen egy állandó titkárság, amely az Európai Bizottság szintjén jönne létre, de mivel a tagállamok a motorjai ennek a folyamatnak, a tagállamok benyújthatják éves munkaprogramjukat, dönthetnek arról, hogy mely technológiákat kell értékelni, és már egy korai stádiumban együttműködhetnek amikor közös tudományos, konzultációs mechanizmusokról beszélünk. Az EMA is együttműködik majd a technológiák értékelése terén, a koordinációs csoporton belül. Azonban a központi marketing engedélyezési folyamat és az együttműködés az EMA-val ugyanazon elveken alapul majd, mint az HTA testületek és az EMA között folyik ez pillanatnyilag. Nyilván a tagállamokat tovább kell ösztönözni arra, hogy figyeljék, hogyan véglegesítjük a javaslatunkat, még az európai parlamenti választások előtt és biztosíthatjuk önöket arról, hogy megtehetünk mi mindent annak érdekében, hogy elő segítsük eh, ezt a folyamatot, és sokat eh, beszéltünk erről már a tagállamokkal, mielőtt a javaslatot megfogalmaztuk, és folytatjuk is ezeket az eszmecseréket, hogy a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy eh, megértsék, mi is a célunk ezen javaslattal mert az első időszak hat évet ölel fel, az első három évben a komitológiát kell véglegessé tenni, és a fennmaradó három év alatt pedig a tagállamok alkalmazkodnak, saját rendszereiket alakítják az együttműködés ezen új formájához. Azonban természetesen mindent meg kell tennünk amit csak tudunk, és a bizottság kész az Európai Parlamenttel való konzultációra, hogy segítsen a tagállamoknak, és garantálja, hogy pozitív eszmecsere folyjon a tanács és az Európai Parlament között. Szükségünk van a tagállamokra is, hogy foglalkozzunk minden kérdéssel, hogy a bizottsággal a technikai szinten tárgyaljanak. Volt egy kérdés arról, hogy hogyan lehet kiválasztani az új gyógyászati technológiákat. Ahogy említettem, a tagállamokon múlik ez. Egyrészt lesz egy csoport, amelynek kötelessége lesz minden helyzet követése, tehát hogy felmérje, hogy mi a helyzet. A koordinációs csoport elé terjesztik majd azt, hogy a jövőben melyek lesznek azok a technológiák, amelyekről 3, 4, 5, 10 év múlva kell majd dönteni. És aztán majd a tagállamok választanak. Az éves munkatervük keretén belül, és természetesen lehetővé teszik, hogy a koordinációs csoport beindíthassa a közös klinikai értékelés folyamatát. A kiválasztás a tagállamok hatásköre. Természetesen szoros együttműködésben az EMA-val. Miért erre szükség van? Mert a, a marketinges, a piacra dobásos engedélyezésre szükség van ehhez, a tagállami koordinációs csoport és az EMA közötti együttműködése van szükségehez, és ez egyértelműen megfogalmazódott a jogalkotó javaslatokban. Aztán széleskörű vita kérdése is felmerült a demokratikus átláthatóság biztosítása érdekében. Igen, látjuk ennek a lehetőségét, hogy a betegek szervezeteit minden egyes lépésbe bevonjuk, az egyetemeket egyaránt, mert szükség van arra, hogy nagy, széleskörű vitát folytassunk le a klinikai normákról, illetve azon lehetőségekről, amely keretén belül meg tudjuk vitatni azt, hogy melyik azok a klinikai adatok, amelyek rendelkezésre állnak. Természetesen, amikor arról, azokról a lehetőségekről beszélünk, hogy bizonyos kritériumokat bevezethessünk, figyelembe véve a betegek adatvédelmi kérdéseit, a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy információt szolgáltassanak, együttműködjenek a klinikai adatok terén, ha van lehetőség megvitatni ezeket, akkor természetesen meg kell vizsgálni az új adatvédelmi elvárásokat is. Itt tényleg széles körű nyilvános vitára van szükség, és biztos vagyok benne, hogy a betegek szervezetei, az egyetemek ezt a feladatot teljes körűen el fogják tudni látni, és rendkívül aktívan fognak felé. Konyecsne asszony a teljes körű technológiai felmérést vetette fel, mint lehetőséget. Egyetértek önnel, hogy a ritka betegségek esetében például, ahol nagyon kevés betegről beszélhetünk EU szerte, természetesen nincs szükség gazdasági értékelésre. Például Cipruson, amihol csak mondjuk száz embert érint, vagy háromszázat egy-egy betegség. De ha Európa szerte mondjuk 18 ezerről van szó, az más, akkor Európa szerte kell értékelést készíteni, szociális értékelést is, az árról és egyéb részletekről. De ez itt már egy önkéntes együttműködés, ezt is javasoljuk, ennek keretén belül a tagállamok dönthetnek szabadon, hogy összefognak-e, együtt végzik el ezt a feladatot, Egyértelmű ugyanis, hogy így világos gazdasági értékelés lesz a kezünkben. Aztán volt még egy kérdés arról, hogy milyen arány áll fenn a nagy cégek, nemzetközi cégek között egyrészt, a szakmunkások és betegek között másrészt. Annyit szeretnék elmondani, hogy javaslatunk garantálja az átláthatóságot, garantálhatja, a betegek hozzáférését is garantálhatja a kezelésekhez, illetve láthatjuk, hogy melyik cég milyen kezelést ajánl. Javaslatunk meg tudja védeni a betegek jogát, az innovatív kezelésekhez való jogot például, és a fenntarthatóságot is az egészségügyi rendszerben. Természetesen az egyértelmű szabályokkal, átláthatósággal, a vitával az iparág és az egyebek között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig akkor következik a második kör. Négy kérdésre lesz most már csak szong, illetve időnk. Ha kérhetem, akkor percen, egy percben Grosztert asszony az első. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, biztos úr. Így, hogyha az értékelési rendszereket javas, javítjuk, el tudjuk képzelni azt, hogy az innovációkhoz is jobban hozzáférnek a betegek. Úgyhogy nagy mértékben támogatom ezt. Egyes tagállamokban az értékelés ö, részben ö, az ipari hozzájárulásukból kerül finanszírozása. Az új európai rendszert a bizottság és a tagállamok finanszírozzák majd. Nyilván lesznek nemzeti ügynökségek, akik aggódnak, hogy a jövedelmüktől elesnek. Mit válaszolnak erre? Aztán mi a helyzet a tagállamok vezetésével, amelyet a bizottság támogat? Miért nem választották azt a megoldást, hogy az EMA legyen a felelős ezért? hogy lesznek döntések, hogyha a tagállamok nem értenek egyet, például a közös munkaprogramban. Végül, a határ nem igazán egyértelmű számomra, a demarkációs vonal az egyértelműen klinikai és gazdasági területek között, amikor értékeljük a gyógyászati technológiákat. Hogyan lehet ezt a, meg, a problémát megoldani? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr, nagyon röviden. Örülök ennek a kezdeményezésnek, azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések alkotják Európát, ugyanis ez az egészségügyi rendszereket, illetve a polgárokat egyaránt érinti. Ön elmondta, hogy az egészségügyi rendszerek fenntarthatósága kutatás minőségének javítása is cél de akaszt engem, hogy jó lehet ez jó munka alap, de azért nagyon sok kisbetűs rész hiányzik még ebből a dokumentumból. Akaszt például, hogy a klinikai szempontok, illetve az értékelési kritériumok egy második jogalkotási időszakra maradnak, és beszélünk egy a szabályozási rendszerről, de azt gondolom nagyon fontos lenne meghatározni, hogy mely kritériumok alapján lehet javítani a kutatás minőségét, és a betegek hozzáférését javítsuk ugyanis attól tartok, hogy ebből az lesz, hogy az értékelések végül a tagállamokra gyakorolt nyomást növelik, de végül a betegek számára semmilyen hasznot nem hoznak. Köszönöm, Gárdini asszony, mondja az elnök. Köszönöm, elnézést kérek, más dolgom volt, és csak később érkeztem az irodából. Nos, én is szerettem volna beszélni erről a kezdeményezésről, mert úgy gondolom, hogy a parlament számára ez fontos. Szeretném megérteni azt, hogy a biztos úr hogyan gondolja meggyőzni a tagállamokat, hogy használják ezeket az adatokat. Mert mi valami hatékony dolgot szeretnénk, nem akarunk igazán a kötelező jellegűt, mert elképzelhető, hogy egyes országokban ez nem igazán üdvözlendő. Aztán, ha nem komplett megoldást gondolnak, mert ugye vannak klinikai, illetve gazdasági aspektusok, akkor mi a helyzet például a, a, a, a hogy Thank you very much. And, madam? a ritka betegségek gyógyszereivel? Kadenbach asszony. Ein herzliches Dankeschön. Äh, Én is üdvözlöm és köszönöm a javaslatot a bizottság részéről, a kezdetektől fogva a címen változtatnék valamit. CSD-ként jelölne meg a mozaik szót, hiszen a klinikai értékeléssel foglalkozik alapvetően, és az egészségügyi technológiák tényleges értékelés csak akkor következhet be, hogyha a szociális, gazdasági, etikai aspektusokat is megnézjük. Ezt kell világosítani már a címben is. Másodszorban többször felmerült már az, a kérdés, hogy van-e valamilyen szabályozási keret, amely alapján a munkacsoport többségének vélemény a koordinációs munka működését irányítja elő. hangú döntésre van szükség, vagy tagállami súly, illetve a lakosság szám alapján súlyozzák el a döntéseket. A harmadik kérdés, hogy a kötelező feladatok körében vajon hosszú távon egyrészt lehet-e szankciókat megjelölni, akkor, hogyha a feladatokat nem látják el, van-e valamiféle tervezett szankciós mechanizmus ebből a célból? Thank you very much. Köszönöm szépen, akkor ennyi volt a kérdések ideje, és most pedig a biztos úr következik. Kaldenbach asszony kérdésével kezdeném a definíciót illetően. Hát az értékelés mind a kettőt, a klinikai és nem klinikai területet is lefedi. A tagállamon áll, hogy eldöntse, miképpen súlyoz. Hogy teljes körű értékelést végezze. De akár önkéntes együttműködést is tovább vihetnek. Én személy szerint meggyőződve arról, hogy persze jó lenne kicsi és szűk területekre koncentrálva például a ritka betegségeknél teljes körű értékelést folytatni. Ugye, ha EU szerte csak 17 ezer betege van egy betegségnek, akkor nem sok értelme van gazdasági értékeléseket eh, végezni minden egyes tagállamban. Ám meg kell értessük a tagállamokkal mindezt, és erre bátorítom önöket is, hogy a segítség. Hiszen a társadalmi gazdasági megszervezése, a jogi, etikai aspektusoknak. Ugye a tagállamok ezekben nagyon különböznek e területeken. Ám vannak olyan esetek, ahol nagyon jó lehetőség van arra, hogy ezeket a különbségeket átlépjük, és teljes körű egészségügyi technológiai értékelés folytassunk közösen. Ebben egyetértek önökkel. Ám most még csak ezt a nagyon pragmatikus módszertant tudjuk javasolni, mert nagyon nagy az ellenállás egyes területeken a szavazati arányokat illetően. Egy ország, egy szavazat alapján működünk. Persze, hogyha ha meg egy hangot döntés az jó, de különben csak egyszerű többség is már elég. Különben nagyon könnyen blokkolhatnák kisebbségek a haladás, nagyon nehezen volna működtethető a dolog. A persze a társjogalkotókon áll, hogyan szervezik ezt meg, a bizottság szempontjából az egyszerű többség van a jó. Konszenzusos támogatás, egyszerű többség. Ami pedig azokat a kérdéseket illeti, amit Cabethon asszony tett fel. egy itt több részletre van szükség. Egyetértek egyesekben, mert szükség van, de implementál delegált jogítósok révén lehet ezt jól meglépni, különösen akkor, ha nagyon kényes kérdések sora merül fel. Hiszen tudjuk, néha nagyon nehéz látni a, a klinikai terület és a nem klinikai terület tehát elválasztó határ. Sokszor nagyon aprólékos. Ám csináljuk ezt delegált jogi aktusok és implementált jogi aktusok révén, és egyetértek abban önnel, ha tudunk javasolni valamit a területen, a világosság, az általánosság erőstére az abszolút jó, a bizottság mindig itt áll ezek megtárgyalására a parlamentre és a tanácsal, megvizsgálandó azt, hogyan lehet javítani a, a dolog átláthatóságát. Gardini asszony feltették kérdést arról, hogy lehet meggyőzni a tagállamokat. Hát, őszintén szólva, nekem csak egy eszközöm van. A türelem. A türelem. Rózsát terem. Hiszen végső soron a kezeléshez való hozzátérésről van szó. A betegek joga az innovatív kezelésre most az, ami irányadó, és minden tagállam meg kell értse ezt, nagyon egyszerű, hiszen miért végezzük a egészségügyi technológiai értékeléseket? Hát azért, mert a beteg áll a dolog homlok terében. Ahhoz, hogy többet tehessünk, hogy lehetővé tegyük a betegek számára, hogy hozzáférjenek ezek az innovatív kezelésekhez, kell legyen a célunk. Mert a valóság azt mutatja, sokszor az engedélyezéstől a tényleges kezelésig 7 év telik el, vagy 5 év. Hát mi, mit, akkor a, a, föl kell tudjuk a kérdést nyitottan. Mi a, mi a célja a tevékenységnek? Hát végsőn a beteg jóléte. Ezt kell látni. És jól tudom persze, hogy vannak tagállamok, amelyek a, nemz, amelyek a nemzeti rendszerekkel érvelnek, de hát ezt hozzáhangulható ahhoz, a nagyobb országokban is jó lehetőség van arra, hogy minden 27 tagállam érdekében lépjünk, minden beteg érdekét szem előtt tartva, függetlenül, hogy hol él a beteg, nagy államban vagy kis államban. Persze, arra ösztönözzük a tanácsot, hogy aktívan végezzel a feladatát, és számítok Bulgáriára. Tudom, hogy Bulgária több, az elnökség során több technikai ülés kell szervezzen, átadva a munkát aztán Ausztriának, mert Ausztria úgy tűnik nagyon aktívan készül erre a feladatra, és én optimista vagyok abban, hogy meg tudjuk a, a végcélokat jól A Grosset asszony meg feltett egy kérdés, hogyan lehet a nemzeti testületeknek leosztani a jelentéstevési feladatokat. A titkárság végezheti ezt el, a jelentéstevő hatáskörében kell eldönteni, hogy az európai költségvetésből kit hogyan fizetünk e feladat ellátásáért. Emma, but... Hogy az emát választják-e? De hát itt nagyon, itt nagyon széttartóak a tagállamok nézetei. Jelenleg nincs minősített többség ebben a témában. A javaslataink nagyon konkrétak. Nem, állunk, nem akarunk új ügynökséget létrehozni, nem akarunk, nem akarjuk az ügynökségeinket ezzel megbízni. De hát most kell új javaslatok alapján kidolgozni az álláspontokat, most azonban konszenzusra van szükség ebben. Én meg nagyon körültekintő vagyok új javaslatok beterjesztése terén. Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönjük az előadását, illetve hogy rendelkezésünkre állt és megválaszolta a kérdéseinket. Még a munka elején tartunk, és biztos vagyok abban, hogy a lehető legtöbbet megteszünk majd azért, hogy új ötletekkel gazdagítsuk ezt a javaslatot újra köszönöm, hogy eljött, köszönöm a kollégáknak is. Now we can move to the voting session. Következnek akkor a szavazások. Remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyáját. Ready? Okay, so... Készen állnak, akkor az első szavazás egy kifogás. A dohánytermékek nyomon követhetőségi rendszerének részeként kötendő adatárolási szerződések kulcsfontosságú elemei, Omar J. Orr jelentése. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. And the vote is Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Újabb kifogás. Géntechnológiával módosított kukoricák a MON 87 427 89 NK 603 kukoricák forgalomba hozatala. Egyszeri szavazás a szavazás, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. És elfogadtuk. Okay. Mikrofon nélküli hozzászólásra csak nem hallották. Újabb kifogásról szavazunk géntechnológiával módosított kukorica 59122-es engedélyének megújítása. Egyszeri szavazás, a szavazás megnyitom. And the vote is closed. Lezárom. Elnézést, az Alde részéről egyel többen szavaztak, most már jó, és elfogadtuk. Uh, Most pedig az állatkísérletek globális betiltásáról fogunk szavazni kozmetikai termékek területén. Egyes kompromisszum kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 20 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 22 es szavazást megnyitom. And the vote is closed. Lezárom. És elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 31-est, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 37 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 55 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 56 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, az 56-osról szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, kettő mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk három mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk négy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hat mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk kilenc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellenet tartózkodás elutasítottuk. 12 mellette, ellenet tartózkodás elutasítottuk, 13 mellette, ellenet tartózkodás elutasítottuk. 14 mellette, ellenet tartózkodás elutasítottuk. 16 mellette, ellenet tartózkodás elutasítottuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a zárószavazás következik. Elektronikusan a szavazást megnyitom. It's closed. Lezárom, és elfogadtuk. Nagyszerű, akkor a következő és az utolsó szavazás. 15-ös pont egy irányelvi javaslat, amely módosítja a Newcastle betegség elleni védekezésre irányuló közösség intézkedések bevezetését. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. És most nem. Nem, megbizatásról nem kell szavazni. Úgyhogy akkor ennyi volt. Ennyi volt, nagyon szépen köszönöm, és délután fél háromkor találkozunk. Az ebédhez jó étvágyat kívánok!